Kolleginnen und Kollegen, kedves kollégák, dear colleagues, please take your cheap seats. Kérem, hogy mindenki üljön le az olcsó helyére. Ich möchte mit der Sitzung beginnen. Elkezdjük az üdést. Bezüglich äh, der Agenda. Lássuk először a napi rendet. A holnapi napot illetően módosításokkal élünk, és ma már most törögvest megválasztunk egy további alelnököt, itt az AFET alelnökét, Ezen felül holnap pedig abban a helyzetben lesz részünk, hogy az újonnan megválasztott külön megbízott, aki legutóbb február 11-én járt a ülésünkön, nem tud megjelenni holnap az ülésünkön. Engedjék meg, hogy én pedig most már ne tegyek erőfeszítéseket, hogy meghívjam. Úgyis a két hónapról van szó, azaz tehát nem az újonnan megválasztott, hanem a régi külügyi külön megbízott nem tud eljönni. Javaslom, hogy az olasz külügyminiszter asszonyt, aki holnap az olasz tanácselnökség nevében szólal fel, hosszabban maradjon, és a gimnihi ülés eredményeiről is beszámoljon. Hosszabb időt tölt majd velünk, és ennek fényében megváltoztattuk a napirendet. Holnap már 9 órakor kezdjük a munkát Frederike Mogherini asszonyjal. Cserélünk eszmét! fél tizenegy, tizenegyig tudunk vele eszmét cserélni, utána folytatjuk a további eszmecserét. Tibos Kovászonyjal is tárgyalunk, az iraki EU nagykövet asszonyjal, aztán Abakan úrral. Ő az EBESZ fő megvis, megfigyelője, és Balas Péterrel az Európai Bizottság Support csoportjának vezetőjével. Aztán pedig 12 órakor fogunk szavazni a költségvetésről. Hogyha egyetértenek velem, akkor így járnánk el holnap. Ellenzi-e bárki az ebbéli módosítását a napi rendnek? Úgy látom, nem, ezzel ezt lezárhatjuk. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy nem tétlenkedtünk a nyári szünet ideje alatt sem. Az elnök, az önök elnöke kieftől Jeruzsálemen át számos helyre utazott el, hogy a júniusi parlament ülésén hozott állásfoglalásokat ismertessem. A DROA, a SZEDE, a DEVE és az INTA elnökeivel pedig egy telefonkonferenciát tartottunk a nyár folyamán, és azokat a kérdéseket megbeszéltük, amelyek közös munkánkban fel merülnek, és a gümnihi találkozón, amelyen részint részt tudtam venni, Ez az tehát, hogy részt vettünk ezen az ülésen, a Gimnich ülésen, nem a Gimnichi, hanem a Gimnich ülésen, és a megfelelő tájékoztatást is megadtuk ezzel kapcsolatban. Folytatni fogjuk holnap ezt az eszmecserét, hiszen a helyzet Ukrajnában, hiszen erről van szó drámai. Én aktív politikai pályám alatt már pedig hosszú évekre tekinthetek vissza, ilyen drámai helyzetet még nem éltem meg. Mindaz, ami az elmúlt napokban Ukrajnában történt, ezt most már nem nevezhetjük másként, mint háborúnak. Európában háború dúl, idegen csapatok támadtak meg egy szomszéd országot, ezek nem katonák, akik csak úgy nyaralni mentek a tankjaikkal a szomszédállamba, hanem ezek igenis az orosz hadsereg katonái, akik megtámadták Ukrajnát. Erről eszmét fogunk cserélni. De arról is eszmét kell cserélnünk, hogy milyen szankciók merülhetnek fel, illetve milyen, hogy éljünk a szankciókkal, hiszen aggasztó, amit egyes fővárosokban hallok. Múlt héten megváltozott a világ, megváltozott Európa, új korszak vette kezdetét. Azt mondhatjuk, hogy ismét leszállt a vasfüggöny, ismét leereszkedett a vasfüggöny. Az csupán a kérdés, hogy hol húzódnak majd a vasfüggöny határai. Az elmúlt húsz év legfontosabb NATO csúcsa előtt állunk, Úgy gondolom, hogy a béke és a biztonság megőrzése az európai népek számára nagyon ö, fontos mindenki számára, és ö, nem azt kell nézni, hogy mely országot érintik jobban vagy kevésbé a szankciók. Putyin persze nyomon követi az EU tagállamok között zajló vitát, és ezek a viták azt mutatják, azt mondják számára, folytathatod. A Krim mi invázió után folytathatta, aztán a kereskedelmi szankciókban ö, széthúztunk, és ö, folytathatta, és most további lépéseket tesz meg. És őszintén szólva nem tudom, hogy meddig merészkedik el. Azt gondolom, hogy most már nem elvi stratégiai megfontolásokat, stratégiai játékokat kell játszani, hanem konkrét lépésekre van szükség, hiszen az az álom, amelyet 1989 óta dédelgetünk Európában, a békéről és a stabilitásról véget ért. Azt kell, hogy mondjam, hogy hosszú ideig rosszul ítéltem meg én magam is ezt a helyzetet, Európa helyzetét. Egész egyszerűen más időket élünk. Más utat vett a történelem, mint amire számítottunk, és ezzel bizony szembe kell néznünk. Szembe kell nézni a rideg valósággal. Köszönöm szépen, hogy a napirend módosításával egyetértenek, ami pedig a jegyzőkönyveket illeti úgy látom, hogy senkinek nincs észrevétele a jegyzőkönyvek kapcsán, ezért ezt elfogadottnak tekintjük. Ezzel tehát a második alelnök megválasztására térünk rám. A GUA NGL tájékoztatott, hogy Javier Kúzó képviselő úr Marina Aviol asszonyt fogja pótolni, illetve helyettesíteni. Igen, Haviu Kúzóra teszünk javaslatot, Galíciában, Spanyolországban született, egy könyvkereskedő és audiovizuális szakértő. 89 óta a rasszizmus és a fasizmus elleni mozgalmakban játszott fontos szerepet, valamint a háborús bűnösök büntethetetlensége elleni harcban az emberi jogok és a geopolitika kérdésének, valamint a védelem kérdésének ismert kommentátorom. Jelenleg éppen a latin-amerikai politikai változásokról publikál egy művet. Willy Meyer lemondása után Havi Kúzó a külügyi bizottságban képviselti William Meyert, valamint a Védelmi Albizottság tagja is, az iraki delegáció tagja, valamint a NATO parlamenti közgyűlés delegáció tagja. Kérem tehát, hogy táj, támogassák eh, az ő megválasztását, mint eh, a GUE NGL által delegált alelnököt. Köszönöm szépen! Más jelöltet senki sem jelölt. Szükség van a titkos szavazásra? Igen, tessék, parancsoljon. Micro. Mr. Chairman, my colleague, Mr. Elnök úr, kollégám Guguli asszony helyett vállalja a helyettesi szerepet. Tenok úr, nem tudom, hogyan tájékoztatták erről a kérdésről a tagokat, mert én bizony semmit nem tudok erről. Tehát valaki lemondott a képviselői mandátumáról? Hogyha jól tudom, akkor mindenkit tájékoztattunk már a GUE a GUE legutolsó plenerülésen tájékoztatta a képviselőket. Ez egy teljesen normális eljárás Hogyha tehát nem kér senki titkos szavazást, akkor javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg a második alelnököt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kuzo, ich bitte. Gratulálunk, Kúzó úr, és kérem, hogy foglalja el az önt megillető helyet. Ach so. Nein, nein, nein, äh, Augenblick nicht. Äh, sorry. Uh, we have at a... Elnézést a meghallgatás miatt. Most mégsem tudom ide hívni a, plená, a pódiumra, majd a meghallgatás után. Mert a jövőbeli nagykövetek idegesek lesznek, az a benyomásuk, hogy elvettük a széküket. Nézzük az ötös napi rendi pontot. Schweizgut úrral tartunk most eszmecserét aki eddig Japánban képviselte az EU-t, és a jövőben Kínában és Mongóliában fogja a delegációinkat vezetni. Gondolom nem kell hosszasan fejtegetnem, hogy milyen jelentősége van ennek a portfóliónak a kül- és külgazdasági politika szempontjából. Schweizgot úr már Japán nagy követeként az EU-nak itt egyszer már nyilatkozott, elismert a munkája, azóta, mint a fogyott volna egy kicsit. Nagy öröm számomra, hogy